Dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, for those... Kedves kollégák, akkor kezdenénk az ülést. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a második ülésre. Ahogy önök is tudják, szakértőkkel együtt ülésezünk, és a parlamentek közi, közötti vitát és a szakértői meghallgatást összekombináltuk, úgyhogy ez egy speciális ülés. Két-három mondatot mondanék a mai meghallgatásunk témájáról. Mégpedig ez az ellenőrzés, a végrehajtási hatalom ellenőrzésje, a parlamentek ellenőrzési jogkere. Azt gondoljuk, meg vagyunk győződve róla, hogy az Európai Unióban semmiféle végrehajtási hatalom nem létezhet a parlamenti ellenőrzés nélkül. Nyilván önök is tudják, hogy nagyon sok a reformra került sor a válság miatt, és ezek a reformok a kompetenciákat a nemzeti szintről európai szintre helyezték át, olyan területeken, amelyek hagyományosan nemzeti kompetenciába tartoztak. Ez számunkra az Európai Parlament számára egy nagy kihívás jelentett a végrehajtási hatalom ellenőrzése szempontjából. Az egyetlen lehetséges megközelítést választottuk, mégpedig az egyéni elemek új szabályozási jogkör új elemeinek a bevezetését választottuk, az ellenőrzés, a monitoring lehetőségeit az Európai Parlament részéről. Most nemzeti szinten nagyon árnyalt megközelítések vannak. Vannak olyan parlamentek, amelyek nagyobb hatással vannak a végrehajtó hatalomra, mind ex ante, mind ex post formában, és vannak olyan parlamentek, amelyek kevésbé vesznek részt az európai döntéshozásban az ellenőrzési feladat gyakorlásán keresztül. Ezért tartottuk meg, vagy szerveztük meg ezt az ülést, mert úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje, hogy egy kicsit átfogóban megvizsgáljuk azt, hogy mit tettünk eddig, mi a jelenlegi helyzet, és mi áll még előttünk. Ebben az összefüggésben három szakértőt hívtunk meg, és velük kezdjük az ülést. Most megkérjük őket, hogy tájékoztassanak bennünket, mi az ő ö, véleményük az Európai Parlamentnek a végrehajtó hatalmat ellenőrző jogköréről. Az a dimenzió, amely ma annyira fontos, ez a demokratikus elszámoltathatóság, illetve a demokratikus döntéshozási folyamat. Ez rendkívül fontos a jelenlegi mai, ma felmerülő súlyos problémák ellenére. Professzor dr. Kristin Neuholt az első szakértőnk, aki a Maastrichti Egyetemen tanít a politikatudomány politika, politika tudomány tanszékén önnel fogjuk kezdeni. 10-15 percet tudunk adni, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt is. Ez a tanulmány, nem tudom, hogy lehet-e kérni a következő diát. Nos, tehát ez a tanulmány két projekten alapul, az, és ezek következtetésein Az egyik az Open Research Area, a másik pedig a Clayton területen keresztül készült el. Az elkövetkezendő 10-15 percben szeretnék rámutatni a következtetésekre, illetve a tanulmány kereteire, és aztán megnézni az eszközöket, az eljárásokat. Az elnök most említette, hogy különböző eljárások léteznek, a különböző nemzeti parlamentek különböző képen számoltatják el a végrehajtó hatalmat aztán azt is meg akarjuk nézni, hogy mi történik a gyakorlatban a politikai folyamat során, ami a Lisszaboni szerződést illeti. Azt is látjuk, hogy a Lisszaboni szerződést nagyon árnyaltan értelmezik, és meg szeretnénk nézni, hogy milyen körülmények között használták eddig a korai figyelmeztető rendszert, és aztán lesz majd néhány végkövetkeztetés. Ahogy már elmondtam, ez tehát a kontextus, ebben a keretben készültek el a tanulmányok. Most, hogyha rátérünk az első pontra, az eszközök és eljárások. A Lisszaboni szerződés, ahogy önök is tudják, javítja a nemzeti parlamentek információs jogait a nemzeti illetve az Európai Unió intézményeken keresztül. Az Európai Bizottság tehát a nemzeti parlamenteket mindenféle tervezettel, anyaggal látja el. Azonban a nemzeti parlamenteknek az elszámolási feladata, illetve a végrehajtás elszámoltat hatósága a nemzeti parlamentek részéről különbözőképpen valósul meg. Legyen szó egyes, arról, hogy egyes parlamentek hozzáférnek a olyan információkhoz, amelyek a koreperben kerülnek megvitatásra, vagy szakbizottsági hozzáférés is létezhet. Aztán nagyon fontos utánkövetni azt, hogy mi történt a tanácsban. Lisszabon után ez is, illetve Lisszabon összefüggésében ez is nagy hangsúlyt kapott. Legyen szó kérdések órájáról, vagy kiemelt vitákról. Aztán Lisszabon után azt is láttuk, hogy a specializáció is milyen fontos, és ez sem véletlen. A sárga kártyák a legislatív anyagokra koncentrálnak, legislatív javaslatokra. Tehát nem meglepő, hogy specializáció kezd megvalósulni jelentéstevők formájában, vagy Európa ügyek felkarolói személyében, akik aztán a szakbizottságuk felé újra jelentenek. Még mindig vannak különbségek nemzeti szinten a parlamentek között, a jogszabály, az, azt tekintve, hogy a jogszabályalkotó folyamat melyik részét ellenőrzik. Amire jutottunk a e, kutatásaink során az az, hogy a legislatív folyamatra nagyon nagy e, hangsúlyt fektetnek, de, és ez nem meglepő Lisszabon miatt, az agenda meghatározására is egyre nagyobb hangsúly e, helyeződik a white paper, green paperek meghatározása. Aztán a politikai párbeszédben, a politikai mm, nyilatkozatokban gyakran halljuk a mainstreaming megfogalmazást, tehát itt egyes ügyeknek, témáknak horizontális megjelenése látható az egyes szakbizottságokban. Aztán, hogyha megnézzük, mi történik európai szinten a közvetlen részvétel térem, té, tekintetében, itt látják, hogy a szak mai szakbizottságok szerepe nagyon fontos lehet egyes nemzeti parlamentekben, sőt vannak olyan nemzeti parlamentek, ahol indokolt véleményeket kezdeményezhetnek ezek a szakbizottságok. azonban a legtöbb parlamentben a plenáris jelen, rendelkezik ezzel a jogkörrel, tehát hogy indokolt véleményt készítessen. Hogy ezek plenárison születnek, vagy szakbizottságban, ennek azonban nincs hatása, nincs káros hatása a határidőkre, legalábbis a mi kutatási eredményeink alapján. Aztán emellett ez se, az sem meglepő, hogy a munkatársi támogatás nagyon fontos szerepet játszik, és a Lisszaboni eszközök kihasználásában fontos szerepe van. Ami pedig a politikai párbeszédet illeti, azt látjuk, hogy az eljárások többé-kevésbé ugyanazok a nemzeti parlamentekben, de egyes alkotmányokban a politikai párbeszéd, mint, mint alkotmányos jog szerepel, mint például Ausztriában. Aztán, hogyha tovább lépünk, látjuk ezen a dián, hogy milyen különböző adatok eh, állnak rendelkezésre, és ez csak egy időszakra vonatkozik 2010 és 2013 között, mert még azért eh, egy bizonyos trendet láthatunk ez alapján. Látjuk, hogy a svéd Riksdag adta ki a legtöbb indokolt, vélem, indokolt véleményt. Emellett érdekes feltenni ezt a kérdést, hogy miért van ez így? És milyen különböző tényezők játszanak ebbe bele. Minden javaslatot ellenőriz a svéd parlament, és ez nagyon sok, és ugyanebben az időszakban kisebbségi kormány volt. Tehát a nemzeti parlamenteket nem lehet mind egy kalap alá venni, és nyilván a többi hozzászóló majd kitér erre. Látjuk tehát, hogy nagyon nagy különbségek vannak a kapcsolatban, hogy hány ilyen véleményt ad ki egy parlament. Ugyanez érvényes a politikai párbeszédre, hogyha rátérünk a következő diára, más parlamentet látunk itt első helyen. A, ez a portugál parlament az, amely ebben az időszakban a legtöbb indokolt véleményt kiadta. És ez pedig azzal függ össze, hogy a kormánytól függetlenül a parlament jut, jut-e és mennyi információhoz jut. Ezt nagyon fontosnak kell tekinteni ebben az összefüggésben. Ezen a dián azt látjuk, és általánosságban is, hogy a felsőházak jobban kihasználták a Lisszaboni eszközöket, mint az alsóházak. Ez nem minden parlamentben eh, érvényes, de általában érvényes. Ennek is különböző okai vannak. De látjuk, hogy a nemzeti parlamentekben a felsőházak eh, jobban kihasználják a Lisszaboni lehetőségeket. Aztán, hogyha megnézzük a korai figyelmeztető rendszer aktivizálását. Itt is látjuk azt, ami interjúkon is kiderült, különböző képen értelmezik a nemzeti parlamentek a szerepüket, az tehát, hogy ők milyen szerepet játszanak. Egyes nemzeti parlamentek nem látják úgy, hogy az ő szerepük az, hogy közvetlenül interakcióba kerüljenek a, a, az európai intézményekkel. Aztán a költséghaszon elemzés azt mutatja, hogy a nemzeti parlamentek, mivel nincs elég idejük és munkatársi állományuk, meghatározzák, hogy melyek azok a legfontosabb európai témák, amelyekre koncentráljanak, és ezt megteszik, mint például az Európai Ügyészi Hivatal az eh, a korai figyelmeztető rendszerben is nagyon fontos szerepet játszik a munkatársi állomány kapacitása. Ami a következő képet illeti, itt is eh, látjuk, hogy a parlamentek eh, között milyen különbségek vannak. A német alsóház nagyon jó kapacitásokkal rendelkezik, de felmerül az a kérdés, hogy milyen szerepet játszanak a munkatársak, és ez mutatkozik meg a következő um, dián. Ez, ebben megpróbáltuk a kutatásunkban tudományos szinten kategorizálni azt, hogy milyen szerepet játszanak a munkatársak. A parlamenti munkatársak nagy részt elemző vagy tanácsadó szerepet játszanak, sokkal inkább, mint administratív vagy asszisztensi feladatokat. És erről hamarosan még beszélni fogok. Látjuk, hogy a koordináció szerepe is nagyon fontos. Az összekötő tisztviselők szerepe is felmerül. Például a sárga kártyák aktiválása, illetve az információ csere területén. Tehát a koordináció eh, szerepe egyre erősödik, és ez sem meglepő a Lisszaboni szerződést tekintve. Akkor, hogyha megnézzük a következő képen a korai figyelmeztető rendszer feltételeit, erre vonatkozó feltételeket, látjuk, hogy az összekötő tisztviselők szerepe fontos, hétfő délelőtti üléseken ö, eh, szoktak találkozni, az információ csere érdekében. Az IPEX is fontos szerepet játszik. Egyes meginterjú voltak, azonban arra panaszkodtak, hogy az IPEX már elavult. A koszak is fontos lehet annak érdekében, hogy a sárga kártyát aktiválják. Aztán, amit az Európai Uniós intézményekkel való együttműködést illeti, ez is nagyon fontos. Az Európai Bizottságban fontos az a nemzeti parlamentek korai beavatása, az Európai Parlament pedig több parlament közi ülést kívánna tartani specifikus, konkrét témákkal kapcsolatban, mint például a KKBP. Ami a következtetéseket illeti, az volt a kérdés, hogy félig tele vagy félig üres-e a pohár. Lisszabon hatásai az, hogy nagyobb a parlamentek közötti együttműködés és koordináció, és ez a mai ülés is az együttműködés egy példája. Az információ csere megerősödött, és nagyobb szerepet játszanak a munkatársak. Emellett a többszintű parlamenti terep is fontos. Ez azt jelenti, hogy nem szabad csak egy területre koncentrálni. Hogyha a parlament mandátumot adhat egy adott tanácsi delegációnak, nem szabad csak erre koncentrálni, hanem ezt ki kell egészíteni. Ki kell egészíteni például indokolt véleménnyel, vagy, vagy információcserével, intenzív politikai párbeszéddel. Azt látjuk Lisszabon után, hogy hogy az eszközöket össze kell kötni egymással, eh, nem pedig csak egy eh, eszközre koncentrálni. Lisszabon eh, után látunk bizonyos árnyalásokat, de látunk trendeket is. És nyilván a kollégák ezekre a különböző árnyalatokra fognak koncentrálni a következő hozzászólásukon. Köszönöm szépen Neuhold asszonynak, Olivier Rosenberg a Sciences Po részéről, tessék meg is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony, francia fogom elmondani az előadásomat. Köszönöm a meghívásukat. Franciaként nagyon francia módon fogom megtartani az előadásomat. Először is elmondom, hogy miért lehetünk optimisták a nemzeti parlamentek szerepéről, majd annak az okait, hogy miért lehetnénk pessimisták. Összességében azért azt mondanám, hogy inkább optimista vagyok. Nos, tehát mik az okai az optimizmusunknak? Három okunk van erre. Elsőként a nemzeti parlamentek élnek az ellenőrzési eszközökkel, és Európa ügyekben a leginkább a miniszterelnököt ellenőrzik, és a nemzeti parlamentek értelmezése egyre inkább megerősödik azzal kapcsolatban, hogy mi a szerepük. Készítettünk egy tanulmányt, megpróbáljuk mennyiségileg meghatározni az európai tevékenységet. Átlag évente a 40 parlamenti ház, európai parlamenti házzal kapcsolatban Horvátországgal, tehát ez az európai tevékenység. 45 nap foglalkoznak egy évben, tehát nagyjából hetente egy napot szentelnek az európai ügyeknek, ami a vélemények számát illeti. A parlamentek 35 jelentést készítenek a kormány felé, és 12-t a bizottság felé, a, vagy a korai figyelmeztetőrendszer, vagy az indokolt vélemény kereteiben. Ezen kívül ö, üléseken általában 13 ellenőrzési vitát tartanak az európai csúcs megelőzően. Tehát még akkor is, hogyha nem ők a nyertesei az európai integrációnak, még akkor is, hogyha a jogalkotói tevékenységük európai korlátok közé szorul, a nemzeti parlamentek mégiscsak fellépnek, és ráébredtek arra a gazdasági válságot látván, hogy fontos európai szinten aktívnak lenniük. Azzal a nagy különbséggel, amit a következő ábrán láthatunk, hogy nekem az a szerencsém, hogy az informatika nem működött, úgyhogy nem látszik, hogy az egyes parlamentek tevékenységét hogy lehet feltüntetni ezen az ábrán. Majd kiadunk erre vonatkozóan egy anyagot. Tehát jobb oldalon találhatjuk azokat, akiknek a legtöbb a tevékenységük, a finn parlament a legaktívabb. További aktív parlamentek, akiknek komoly hatáskörük van, a Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, valamint az újabb tagállamok, Észtország, Litvánia, Csehköztársaság, és hát nem szívesen adom ki a nem annyira aktív országok nevét, de hát a tudományos kutatás erre is szolgál, hogy a nehézségekre rámutassunk, vagy, vagy választásokra. A belga, ciprusi, görög parlament a szlovén alsóház és a román parlament ide tartoznak. Tehát kelet-nyugat vonatkozásában kevés a különbség, inkább nagy a különbség észak és dél között. Európai ügyekben miért is lép fel egy parlament? Háromokból egyrészt, mert ennek parlamenti hagyományai vannak, azért, mert a közvélemény nem biztos, hogy euroszkeptikus, de aggódik a demokráciáért Európában, és a politikai élet miatt. Hogyha például kisebbségi kormány van, mint Dániában, akkor aktívabb a parlament, vagy hogyha koalíciós kormány van az országban, mint Németországban jelenleg, és sok más tagállamban. Tehát a koalíciós kormány mozgósítja a nemzeti parlamenteket. Mik az okai, tehát még az optimizmusnak? Az Európai Parlamentnek két éve készítettem egy tanulmányt Wolfgang Wessels Kölni professzorral a Nemzeti Parlamentek munkájáról, ahol elemeztük a Nemzeti Parlamentek munkáját, mégpedig az európai tanácsülésekkel kapcsolatban, hiszen az európai kormányzás vagy irányítást az európai csúcsok nagymértékben befolyásolják a gazdasági válság fényében leginkább. Hogyha megnézzük, hogy a nemzeti parlamentek hol aktívak az Európai Tanácsülés előtt vagy azt követő napon, ez választási szempontból, gazdasági szempontból is nagyon fontos, ezen tanácson felvetett kérdések, és éppen ezért a nemzeti parlamenteket a szakembereken túlmenően is mozgósítja. Azt írtam ide, hogy so far not paid by DECDOCS, Tehát nem sikerült például blokkolni bizonyos javaslatokat, nem sikerült megakadályozniuk a nemzeti parlamenteknek, hogy Görögországon segítsünk. Tehát ez egy mindenképpen pozitív dinamika. Nem sok mindent lehet látni a következő ábrán komolyan uh, foglalkoznak vitákon európai ügyekkel az ír parlamentben, és uh, Belgiumban, Finnországban, Litvániában, Szlovéniában is sokat foglalkoznak az európai tanácsülésekkel, uh, mégpedig azt megelőzően, és vannak olyan parlamentek, ahol sokat foglalkoznak utólag vele, tehát megnézik, hogy mit mondtak el. Ide tartozik a brit modell, és vannak olyan parlamentek, akik előre próbálnak felkészülni, hogy befolyásolhassák a kancellár felépését a tanácsülésen. Ide tartozik tehát a német parlament. Ami a miniszterelnöket vagy volt miniszterelnök beszámolóját illeti, azt mondják erről, hogy a nemzeti parlamentek véleménye a vitájukban is fontos. Például a szlovén miniszterrel kapcsolatban elmondhatja valaki a miniszterelnök egy, egy európai tanácsülésen, hogy én ezt nem tudom elfogadni, ezt a javaslatot, mert az én parlamentem otthon biztos, hogy el, el fogja utasítani. Tehát a miniszterelnökök által képviselt véleményt figyelembe veszik. A harmadik pont. A nemzeti parlament egy nagyon képlékeny fogalom, hiszen nagyon komoly különbségek vannak a parlamenti hagyományokban. Nézzük meg a Westminstert, a Bundestagot, vagy a francia közgyűlés, nemzetgyűlés, láthatjuk, hogy más jellegű épületek, más munkamódszerek, más eszközök állnak rendelkezésre. Azt gondoljuk, hogy az Európai Unióban ezzel a sok vitával sikerült egyfajta közös értelmet adni annak, hogy mit is jelentenek a nemzeti parlamentek. A nemzeti parlament, mint kategória természetessé vált ezen viták során. A konventről, az alapszerződésről szóló vitákkal Maastricht és leginkább Lisszabon óta, és a kozákkal, valamint az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között kialakult kapcsolattal sikerült ezt elérni. Nos, a Nemzeti Parlamentek mostanra a demokrácia testületeivé váltak, hiszen ezek megválasztott testületek és vitáznak, és pluralisták hiszen megmutatják, hogyha nézeteltérések vannak, hiszen talán természetesebben teszik ezt, mint az Európai Parlament, amelynek nehéz kilépni a konszenzusos hagyományaiból, legalábbis ami a főbb frakciókat illeti. A második elem, amivel definiálhatjuk a nemzeti parlamenteket, az a pluralitás, az európai szerepük sokfélesége, ami látható és elfogadott szerep. A következő szlájdon lehet, hogy nem látnak túl sok mindent, megpróbáljuk a nemzeti parlamentek tevékenységi modelljét definiálni. Tehát vannak a government watchdogok, akik a kormányokat felügyelik, a policy shaperek megpróbálják befolyásolni az állami, tehát a kormánypolitikát, ide tartozik a Bundestag. Public Forum, ez egy olyan parlament, ahol sok a vita, ahol a, ö, például a francia nemzetgyűlésben láthatunk ilyet. Aztán van a European Player, akik Brüsszelben próbálnak jelen lenni, a bizottságra próbálnak befolyással lenni. Krisztin Neuhold a portugál parlamentet és a svéd parlamentet említette. A szakértők, expert, akik jó minőségű szakvéleményt akarnak kialakítani az európai ügyekkel kapcsolatban. A legegyértelműbb modellje ennek a Lordok háza az Egyesült Királyságban. Nos, ebből a táblázatból azt láthatjuk, hogy bizonyos parlamentek nem választanak, a svéd parlament például szinte az összes szerepet próbálja felvállalni, mások csak egyet vagy kettőt. Tehát ez nagyon ö, nagy ö, sokszínűséget jelent, és tükrözi Európa sokszínű parlamenti történelmét, a képviseleti demokrácia két évszázadát. A második részben a pessimizmusra a dolgokat fogom elemezni, ami a korai figyelmeztető rendszert illeti a szubszidiaritással kapcsolatban. Én ezt rendkívüli módon bírálom, és nem én vagyok az egyedül, aki ezt kritikusan látja. A, szakértői, a szakértők 90%-a ellen, ellenzi, hogy ilyen jellegű korai figyelmeztető rendszert vezessenek be. Sokan azt mondják, hogy ez túlságosan bonyolult, túlságosan sok időt vesz el az üléseken, nem sok mindennek. És egy eléggé szuverenista, negatív víziót ad a nemzeti parlamenteknek, mi szerint a nemzeti parlamentek nemzeti szinten vállalnák ezt az ellenőrzési szerepet azon parlamentekben, ahol kevesebb a terrorizmus és a munkanélküliség, kevesebbet foglalkoznak a szubszidiaritás kérdésével. Tehát ami például a jelenlegi brit kormány javaslatát, David Cameron javaslatát illeti a piros lappal kapcsolatban, a red card, én ezt veszélyesnek tartom, de legjobb esetben is hatástalannak. Ráadásul itt láthatjuk, hogy hány irányelv, rendelet és határozat született az elmúlt 15 évben az Európai Unióban. Nagyon erősen láthatjuk a csökkenést 2010-ben a gazdasági válsággal, és ebből még nem lábaltunk ki. Az Európai Parlamentben hallhatjuk, hogy nincsen elég munka, jogalkotási munka jelenleg. A nemzeti parlamenteknek eszközt adni arra, hogy blokkolják a jogalkotást, miközben ez a jogalkotás saját magát már korlátozza, vagy legalábbis komolyan lassítja, ez szerintem veszélyes jelenség. Másodszorban, második oka a pessimizmusnak, ezt gyorsan fogom mondani, a következő ábrához érünk. Sok nemzeti parlamentben az európai tevékenységekre túlzott specializáció vonatkozik, túlságosan kevés képviselő foglalkozik az európai ügyekkel, ami a képviselők bevonását illeti, ez mindenképpen negatívum. És azt is láthatjuk, hogy az európai köztisztviselők foglalkoznak az ügyekkel, és túlságosan próbálják maguknak megtartani ezen anyagokat az európai köztisztviselők, és az állásfoglalásokat anélkül szavazzák meg, hogy az európai képviselők valóban mérehatóan foglalkoztak volna vele. És ez nem igazán ideális helyzet politikai szempontból. Ami a mainstreaming rendszereket illeti, tehát olyan rendszerről beszélünk, ahol az európai ügyekről az összes szakbizottság tárgyal, nem csak az Európai Szakbizottság, erre nagyon jó példa a Bundestag Németországban. A gond az, hogy nehéz a képviselőket meggyőzni, mozgósítani az összes szakbizottságban, hogyha ilyen szakosodás nincsen, ami miatt egyfajta identitást jelentene ez a képviselők számára, vagy az eljárás szempontjából. Ezek tehát a problémák. Közben el kell ismerni, hogy ami az Európai Tanácssal kapcsolatos vitákat illeti, az európai ügyek valóban kikerültek az európai szakbizottságokból, és ez mindenképpen jó így. Az utolsó oka a pessimizmusnak, a következő ábrához érünk, az Európai Unió irányítása, a döntéshozatali rendszer az Európai Unióban az elmúlt években a válság óta olyan irányt vett, hogy amiatt egyre nehezebb a nemzeti parlamenteknek ellenőrizni a munkáját. Ennek három példája van. Egyrészt egyre hosszabb a döntéshozatali időszak. Itt láthatjuk, hogy átlag mennyi időre van szükség egy Európai Uniós jogi aktus elfogadás, elfogadására. 96-ban egy év kellett erre, hogy egy rendeletről vagy határozatról döntsenek. A következő évben Tavaly majdnem két évre volt szükség. Tehát komolyan lassult az európai döntéshozatali folyamat, és ez bonyolítja a nemzeti parlamentek munkáját, mert felmerül a kérdés, hogy mikor kellene fellépniük. Akkor, amikor az Európai Bizottság javasol egy jogi aktust, vagy akkor, amikor már a végső tárgyalásokhoz érnek. Két év az sok nemzeti parlamentben egy parlamenti ciklusnak az átlaga. Tehát gyakran, hogyha valamit javasolnak ma, akkor a következő parlamenti ciklushoz kerül majd az ügy, amikor már az Európai Unióban arról dönteni fognak. További probléma a jelenleg irányítási rendszerrel, itt ezen adatokat mindenki jól ismeri, az, hogy a rendes jogalkotási rendszerben nagyon sok javaslatot első olvasatban, és nem pedig második olvasatban fogadnak el. 2014-ben 93 százaléka az európai jogi aktusoknak első olvasatban került elfogadásra a tanács és a parlament által. Ez a nemzeti parlamentek szempontjából nehézséget okoz, mert nem tudják igazán figyelemmel követni ezen tárgyalásokat, mert ezen tárgyalások inkább titkosak, és átláthatatlan, a Nemzeti Parlament számára átláthatatlan trilógus üléseken tárgyalnak róla. Ezért a nemzeti parlamenteknek, de a tudósoknak, az újságíróknak és a polgároknak is nehezebb nyomon követni ezt a tevékenységet. Kevesebb a pluralizmus, intézményesített pluralizmus, és ezért nehéz a parlamenti demokrácia pluralizmusát bizonyítani. Következtetésként most akkor ugorjuk a következő ábrát, érjünk a következtetésekhez. Négy következtetésem lenne. A nemzeti parlamentek, már mondtam, aktívak, európai szinten aktívabbak, mint gondoltuk, és mint ö, korábban voltak, használják a rendelkezésre álló eszközöket, de az Európai Unió irányítási folyamata és a különböző gadget eszközök, mint a korai figyelmeztető rendszer kevéssé segít ebben nekik. Harmadik pont. A nemzeti parlamentek megerősítése alapvetően a saját ö, politikai rendszerünkön keresztül válik valósággá, a saját politikai rendszerünkön belül, pedig úgy gondolom, hogy lehetne kollektív, közös, európai szintű részvételi ö, kereteket is kialakítani. Ami a zöldlapot illeti, az ezzel kapcsolatos javat mindenképpen ö, ígéretes, és megvan az az előnye, hogy ezt állandó jelleggel lehetne használni. Utolsó. A kérdésem az, hogy can we still afford trompe-l'œil strategy? Gondolom mindenki tudja, hogy mi az a trompe-l'œil. Azt gondolhatnánk, hogy a nemzeti parlamentek tevékenyek valójában nem ők dolgoznak, hanem mások. Aztán azt gondolhatnánk, hogy vannak eszközeik, de hát ezek nem valódi hatékony eszközök, például a korai figyelmeztető rendszer, és ami a, nemz- a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatot illeti, azt gondolhatjuk, hogy ez a süketek párbeszéde, erre egy példa a jelenlegi tárgyalások a 13-as cikkel kapcsolatos, 13-as cikk alapján történő parlament közi konferenciák. A múlt héten az ezzel kapcsolatos javaslatokat ö, ö, azt hiszem, hogy ö, két éves hosszadalmas tárgyalások után elfogadták. És itt, itt nem tudósként, hanem polgárként mondom, hogy képviselők, képviselő asszonyok, képviselő urak, két év kellett ezen eljárás elfogadásához. Én azt gondolom, hogy itt a politikusok miatt csalódottak vagyunk, mégiscsak biztos, hogy lehetséges, hogy valamilyen gyorsított fórumot hozzanak létre az Európai és Nemzeti Parlamentekben a költségvetés kérdésekkel kapcsolatos döntésekre. Köszönöm a figyelmet. Much, eh, Professor Rosenberg. And the last... Köszönöm szépen, Rosenberg professzor úr. A következő előadónk Philip Poirier eh, professzor aki a luxemburgi képviselőházból érkezett hozzánk. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, már is az első diára térnék rá. Négy körben szeretném elmondani a gondolataimat. Először, hogy mi a feladata a, különböző parlamenteknek, aztán a szerződések, szerintem nagyon fontos a gazdasági kormányzás, ez a harmadik elem, aztán különböző javaslatok, hogy javítsuk a helyzetet az egyes országokban, az európai téren. Általában több dolgot kell figyelembe venni amikor a parlamenti ellenőrzésről beszélünk. Ezek között ott van például a jogalkotói program definiálása, a parlamenti munka definiálása önmagában, és természetesen a költségvetési ellenőrzés, a ö, politikák értékelése. Erre a négyre szeretnék koncentrálni, és kérem a következő diát. Általánosságban a az egyetemi ö, körökben arról van szó, hogy a parlamentek a politikai életben, a 28 demokráciában gyakorlatilag a politikai és a jogalkotói programot a végrehajtó szervek irányítják. Az Európai Parlamentben csak egy példát tudunk felmutatni az politikai élet parlamenttől való elszakadására. Ez az úgynevezett parlamentetlenítés különböző területeken jelentkezik. A közelmúltban a költségvetési monetáris kérdések, aztán a szakértői bizottságok, a külső értékelés, a politikák, illetve a költségvetési tevékenység vonatkozásában. Vannak még más területek, a közpolitikában a résztvevők fragmentációja, az információs rendszer monopolizálódik, az Európai Bizottság szintjén, vagy a kormány szintjén, a közköltségvetés, az állami költségvetés technokrata jelleget ölt, stb. stb. Aztán a viták során négy dolgot ismernek el a nemzeti parlamentek európai szinten, hogy megvizsgálják, befolyásolják, kérjék a kormányoktól a költségvetés részleteit, dialógus az intézményekkel, az európai szinten, stb. stb. Ha nézzük az összes szerződést, a Maastrichti szerződés óta, a nemzeti parlamentek követve az európait gyakorlatilag igen lassú, be nem fejezett, nehézkes folyamatba kezdtek, hogy bekerüljenek az európai döntéshozó folyamatba. És ami viszont előrelépés a Lisszaboni szerződésben, itt egy kicsit azért pessimistább vagyok, mint a kollégáim, a gazdasági kormányzás terén, a nemzeti parlamentek szerepe inkább visszaesett ahhoz képest, mint amit nyertek a Lisszaboni szerződéssel. Nézzük a következő diát. Ahogy Rosenberg barátunk említette, a nemzeti parlamenti ellenőrzés különböző modelljeivel rendelkeznek. Ez nagy változatosságot mutat a nemzeti parlamentek szintjén. Ezért nagyon nehéz a parlamentek közötti együttműködés a nemzeti parlamenteknek nem ugyanazok a szokásai, szakpolitikái, mint az európai szintű parlamentnek, ezért nagyon nehezen tudnak bekerülni az európai szintű politikai döntésekbe. Aztán a tudományos vitákban az, arról is szó van, hogy a Lisszaboni folyamat, ami az intézményes reformokat, demokratikus reformokat illeti, befejeződött-e. Vagy vannak-e még nyitott kérdések, főleg a nemzeti parlamentek kapcsán a Lisszaboni szerződés miatt. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, mindenki tudja. A 12-es cikk a Lisszaboni szerződésben minden funkciót, elismerést tartalmaz, ami a nemzeti parlamentekre vonatkozik, és hogyha azt a vitát vizsgáljuk, ami a következő dián található, azt látjuk, hogy nagy a kérdőjel hogy a Lisszaboni szerződésnek valóban milyen hatása volt. Vannak olyanok, akik úgy gondolják a nemzeti parlamentek között, hogy európai szinten inkább visszaesést tapasztalhat. Ez elég paradoxon. A kormányokkal szemben érvényesülnek inkább a nemzeti parlamentek, mint az európai intézményekkel szemben. Második fontos dolog, ezen is el kell gondolkodni, az irányelvek átvétele. A nemzeti parlamentek legnagyobb tevékenységi köre erre koncentrálódik. Aztán a szerződés lakónikus marad. Azzal kapcsolatban a nemzeti parlamentek ellenőrizhetik a szubszidiaritást. A továbbiakban, ha ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy elismerjük a nemzeti parlamenti szervek közötti együttműködést a Lisszaboni szerződésben, azonban ez a fajta együttműködési struktúra a parlamenteken belül általában nem hivatalos jellegű marad, vagy, ahogy hallottuk, legalább két évig tart, mire megfelelő eljárásokat megállapítanak, vagy pedig a nem hivatalos együttműködés alása a nemzeti parlamentek tevékenységét. Úgyhogy ezeket hivatalosabbá kellene tenni a jövőbeli szerződés reformok során, és pontosítani ezen parlamentek közötti együttműködés elemeit. Kettőt kihagyunk most itt a diák sorából. Ha a szubszidiaritás ellenőrzését vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy 2010 óta az Európai Bizottság jogalkotói javaslatainak csak 10-15%-a került szubszidiaritási ellenőrzés alá ez megint csak nehezen megvalósítható dolog, de elképzelhető. Itt a következő dián mit látunk? 2014-ig tartanak itt az adatok, de ugye le kellett zárni ezt a mandátum ciklust, nem volt akkora mm, intenzitása jogalkotás, ahogy a kollégám is említette, és ezt a következő dián látják, a skandináv parlamentek a szubszidiaritási ellenőrzés szempontjából túl reprezentáltak, és erről is volt szó, az összes irányelv javaslat vonatkozásában igaz ez, de azt is konstatáltuk, hogy a nemzeti parlamentek nem ugyanolyan prioritással tekintenek a szubszidiaritásra, amikor eldőrzik. Másfajta kritériumokat alkalmaznak, amikor ellenőrzik a szubszidiaritást. És a második dolog, az indokolt vélemények esetében néha szélesebb körű az értelmezés, mint az a szerződés mellékletében található definíció értelmében indokolt lenne. Tehát a szubszidiaritás értelmezése, alkalmazása más és más. Ez azt jelenti, hogy nem mindenki ugyanolyan irányelv értelmében működik, amikor például a szubszidiaritás rendezéséről van szó, és amikor beszámolnak arról. Továbbra is tudományos viták, szubszidiaritás ellenőrzése területén maradva. Az új mechanizmus hatékonyabbá tette az ellenőrzést, de azért itt nem vitóról van szó, nem is szükséges, de nem is lehet megakadályozni. A jogászok, nem a politikusok, körében mivel a szubszidiaritást ellenőrzését az állam és kormányfők találták ki, hasznosabbnak bizonyult a kormányok számára, mint a nemzeti parlamentek számára. Nézzük a harmadik területet, nagyon gyorsan fogom ezt elmondani, nem akarom az összes diát értelmezni. Ha megnézzük a különböző szerződéseket 2009 óta a költségvetési gazdasági ellenőrzés terén, Először is az első nehézség az, hogy ezek a paktumok, szerződések kormányközi módszerre és közösségi módszerre alapozódtak. Vannak, amelyek közelebben vannak a kormányközihez, mint a közösségihez. Ez komplikálja az életét a nemzeti parlamenteknek ezen a téren. Most megyünk tovább a szerződéseken. Csak három dolgot szeretnék összességében elmondani itt a szerződésekről és a kormányzásról, ami a gazdasági kormányzást illeti, és költségvetési kormányzást. Először is. Sajnálatos módon ezt kell mondanom, hogy fokozatosan, ami a költségvetést illeti, távolodunk a parlamenti szférától, több oknál fogva. Először is. Az utolsó szerződésben a stabilitás, koordináció és kormányzás terén. A legfőbb pillér az eurózóna volt. Az eurózóna államfői csúcsa. Pedig annak ellenére, hogy a bizonyos nemzeti parlamenti és európai parlamenti rendelkezések hiányában nem föltétlenül ezzel foglalkoznak. Ugye itt a racionalizálódott folyamatról van szó európai szinten. Aztán csökkenti vagy korlátozza a nemzeti parlamentek hagyományos szerepét a költségvetési ellenőrzés terén. Nevezetesen. Még ha dicsérendő is, hogy az állami költségvetés kapcsán szakértői tanácsokat adnak, ezek fokozatosan elvonják a kapcsolatot, és gyakorlatilag eléggé kicsi a ö, ö, kötődésük ezekhez a ö, nemzeti parlamenti feladatkörökhöz. Hamarosan a végére érek már. Euh, les différentes propositions pour améliorer. Ha megnézzük a különböző javaslatokat, abból a célból, hogy a nemzeti parlamentek szerepét javítsuk az európai kormányzásban, ahogy kollégáim is elmondták, a nemzeti parlamentekben nagy az aktivitás, hogy az európai kormányzáshoz közelítsenek. Ott van a holland jelentés, a Lordok házának tanulmánya, a Dán parlament jelentése, illetve a kozák tevékenysége. Mindez azt mutatja, hogy nagy a sokszínűség, az ellenállás, és néha konszenzus is kialakul a nemzeti parlamentek szerepét illetve. Ugyanakkor a végrehajtó szervek konkurenciáját is megtapasztaljuk, főleg az európai gazdaság és monetáris témában. Itt eltérő a feladatkör, bár a nemzeti parlamentek szerepének javítása cél. Egy-két példával szeretném zárni. A zöld kártyáról folyó vita a kozákban azt mutatja, hogy nem egyértelmű a kérdés – bizonyos szempontból egyes parlamenteket nem igazán érdekli, hogy használhassák ezt a zöld kártyát. Mások nagyban használni szeretnék. De ha megvizsgáljuk a különböző álláspontokat, azt tapasztaljuk, nem ugyanazt értik ezek alatt, mint nemzeti parlamentek. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a nemzeti parlamentek egyetértenek abban, hogy hogyha a Lisszaboni szerződés nagyon sok információt is szolgáltat, és ez mind széles körű és fontos a parlamentek számára, azonban a probléma az, hogy túl sok ez az információ, nagyon nehéz megemészteni a parlamenti munka keretén belül egy konszenzus van a parlamentek között harmadsorban. Nagyon érdekesek voltak ezek a jelentések, és az derült ki belőlük, hogy nagyobb rendszeres interakciót kívánnak a bizottsági munkatársak és a nemzeti parlamentek között. Ezen kívül nagyobb együttműködést, elszámoltathatásságot a kormányok között a parlamenti képviselőkkel szemben. Végül van egy nagyon érdekes dolog, ami kitűnt ezekből a jelentésekből és eszmecserékből, maguk a parlamenti szakbizottságuk és szerepük. Itt úgy tűnik, hogy egyetértés van abban, hogy egyre kevésbé specializáltak az európai szintű szakbizottságok szemben a nemzetiekkel, például az agrár, közlekedési, egyéb területeken. nincs direkt kommunikáció tehát. Most eljutottam végre a konklúzióhoz, az utolsó dián, láthatják ezt. Sans ultime, première réflexion. Engedjenek meg egy-két hasznos gondolatot. A nemzeti parlamentek többszínűsége végül is néha azt eredményezi, hogy nagyon nehéz a nemzeti parlamentek számára a közös stratégia az európai kormányzás terén, és ugye eltávolodás van a parlamenti jellegtől. A Lisszaboni szerződés, bár sok új jog lehetőséget biztosít, a végrehajtást nehezíti. És ami a csomagokat, paktumokat illeti, a nemzeti parlamentek előtt a kormányok felelőssége tekintetében nem föltétlenül tudják a nemzeti parlamentek a gazdasági kormányzás terén ezt érvényesíteni. Aztán nagyon fontos feladat, szerintem, az összes parlament kezében levő eszköz megerősítése a gazdasági kormányzás ellenőrzése terén, főleg azért, mert a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti különböző ellenőrzési mechanizmus miatt, és ami még fontosabb, hogy az európai végrehajtó szerveknek egyértelmű elképzelésük van az intézményes reformokról, és sokkal előrébb haladott állapotban vannak, mint a nemzeti parlamentek az Európai Uniós intézményes perspektívája tekintetében, mint mások. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Itt vannak ezek a kék kártyák. A nemzeti parlamenti kollégáknak mondom, hogy hogy folynak a meghallgatások az európai parlamentekben. Kérdéseket lehet feltenni, tehát nem csak hozzászólásokat szeretünk hallani, hanem kérdéseket is, hogy párbeszédet tudjunk folytatni a szakértőkkel és a kérdések körének a végén a szakértők erre lehetőséget kapnak, hogy választ adjanak. Aki szeretne tehát kérdést feltenni, megteheti, ezért hívtuk meg a szakértőket. Török kollégák, Talib Kucsuktán következik. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, és lesz egy kérdésem is, amit hallottunk előadást az nemzet, a intézmény közi ellenőrzési szintekről. Ebből egy dolog hiányzott nekem, az emberek részvétele az európai parlamenti választásokon. Ha jól emlékszem, 42,5% volt a választási részvétel a legutóbbi választásokon. A nemzeti választásokon Eh, hogyha megnézzük az Európai Uniós eh, térképet, hasonló a trend. Eh, egyre kisebb arányban vesznek részt a választáson az emberek, a politikai részvétel egyre gyengül. Miért vesztették el a bizalmukat ennyire az emberek az európai politikában? Sok országban, 28 országban ez megfigyelhető. Elszámoltathatóság, átláthatóság, hogyan látják az emberek politikai jövőjüket, attól függetlenül, hogy Európában élnek, vagy nem. Hát az egész alakuló, alakulás, alakulóban lévő folyamat, és az Európai Uniónak foglalkoznia kell ezzel. Ezzel kapcsolatos a kérdésem, a kutatók, a szakértők megvizsgálták-e ezt az aspektust, úgy gondolják-e ez, hogy úgy gondolják-e, hogy az emberek, polgárok részvétele a közvetlen demokráciában egyre gyengül, és miért van ez így? Köszönöm szépen. Anna Bölcső következik Romániából. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kritikus jelentőségű a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti párbeszéd erősítése. Romániában az Alsóházban, az Európai Ügyek Bizottságában, amelyet én vezetek, eh, nem csak eh, jelentéseket, véleményeket készítünk, amelyeket elküldünk az Európai Bizottságnak, hanem havonta eh, polgári konzultációt szervezünk a folyó ügyekről, Juncker tervről, migrációról, energiaunióról. És nagyon meglepett engem a Rosenberg úr hozzászólása, mely szerint a Romániában, tehát a romániai nemzeti parlament nem igazán aktív. De ha megnézem a legutóbbi táblázatot az Európai Bizottság részéről, ott a képviselőház, a román képviselőházat a második helyre teszik az aktív ö, ö, parlamentek listáján. Talán ez az aktuálisabb adat. Emellett Romániában van egy törvény, az Európai Ügyek Bizottsága a kormány és az elnökség közötti együttműködésről. Ez ugyan egy kicsit hát nem volt zökkenőmentes ennek az indulása, de aztán végül is sikerült beindítani. Az elnöknek minden európai tanács után tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot, az Európai Ügyek Bizottságát az ügyekről. Sajnos nem tudok túlságosan kitérni az az írott anyagra, de a 9-es és a 10-es bekezdés egy kicsit problematikusnak tűnik nekem. A nemzeti parlamentek szerepe az európai ügyekben azért mégiscsak nagyobb, mint a saját kormányuk ellenőrzése. Ugyanez e, e, érvényes egyes európai struktúrák ellenőrzésére. Említhetném azokat a tárgyalásokat, amelyek az Európorra vonatkozó eh, rendelet módosítását eh, illetik el, erre is jobban oda kellene figyelni. Azt hiszem, hogy ezt a két bekezdést eh, felül kellene vizsgálni, hogy szorosabb legyen az együttműködés a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Tehát, hogy az Európai Parlamenthez adott hozzászó, benyújtott véleményeinket, hozzászólásainkat jobban figyelembe tudják venni. Ami a szubszidiaritást illeti, tudjuk, hogy 8 hetünk van a válaszadásra. Azt szeretném kérdezni, hogy nem lenne-e jobb a jó gyakorlatok rendszerére áttérni, Hogyha tehát vannak érdemi hozzájárulások, amelyek érdemben megváltoztatják az anyagokat, az Európai Bizottsági anyagokat, jó lenne ezeket megkapni, akkor is, hogyha a 8 hetes határidő már lejárt. Azt hiszem, hogy minden parlament hozzájárulása fontos. Egy másik kérdés, nem gondolják-e, hogy fontos lenne minden ülésünket után követni? Hogy legyen egy bizonyos mechanizmus, hiszen itt alapvető érdemi kérdésekről beszélünk, és azt gondolom, hogy ezeket a témákat követni kell ezt folyamat részeként kell tekinteni, és nemzeti eh, parlamenti hozzájárulásnak tekinteni. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megszervezték ezt az ülést. Köszönöm szépen. Richard Corbett következik az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen. A legfontosabb üzenet, amit eh, megfogalmazhatok a ma délelőtt és délutáni vitából az az, hogy a, a legfontosabb kérdés az érdemi, tartalmi kérdés, nem pedig a szubszidiaritás. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament az, illetve a nemzeti parlamentek a javaslatok tartalmára koncentrálhassanak, ahelyett, hogy a szubszidiaritást ellenőrizzék. Mert a szubszidiaritás ritkán probléma. Persze lehet probléma, kell, szükség van garanciákra, de általában nem ez a probléma. Hat évvel azután, hogy beindítottuk a korai figyelmeztető rendszert, a sárga eh, kártyát, kártyaküszöbet csak kétszer értük el, és soha nem értük el a narancskártyát. Ez nem azért van, mert az Európai eh, Bizottság nagyon óvatos lenne a javaslataiban, a szubszidiaritást tekintve. Eh, azt hiszem, hogy pára az, de nem ezért van ez így. Ahogy megy az idő, egyre több Európai Uniós jogszabályalkotó javaslat a meglévő jogszabályok módosításáról szól, nem pedig új jogszabályok hozásáról. Ez teljesen normális fejlődés. Hogyha a meglévő Európai Uniós jogszabályokról beszélünk, már beszélt döntöttünk arról, hogy van-e szükség európai jogszabályra, vagy elég az e, Euró- a nemzeti e, jogszabály, azért a szubszidiaritás általában nem szokott probléma lenni, de akármilyen európai jogszabályalkotásról van szó, mindenképpen e, szükség van valamilyen minősített jóváhagyásra. Eh, legyen szó a tanácsban a miniszterek minősített többségére. Ről. A legtöbb nemzeti parlament valószínűleg, hogyha a szubszidiaritással kell szembeállítsa az európai jogalkotás, nem annyira nagy a valószínűség, hogy az európai jogalkotás felé billen el a mérleg. Hogy lehet tehát jobban a tartalomra koncentrálni, nem annyira a szubszidiaritásra európai szinten, politikai párbeszéden keresztül, nemzeti szépen azáltal, hogy a, alakítsák a miniszter álláspontját, a, amit a tanácsban el fog majd fogadni, ahelyett, hogy utólag csak tájékoz, tájékozódjanak erről. Ezt hazai szinten kell megoldani. Most azt mondva, hogy a szubszidiaritás általában nem probléma. Most itt van egy miniszterelnök, aki azt mondja, hogy legyen egy piroskártyás eljárás. Szerintem ezen jó, nincs probléma, megtehetjük ezt, mert ez egy fontos garancia. Hogyha szükség van rá, és ez a szubszidiaritás alapelveit megsérteni, akkor ezzel meg lehetne akadályozni egy javaslatot, amely szubszidiaritást sérti. Köszönöm szépen. Én, mint elnök, kihasználom ezt a pozíciót, és egy kicsit megkérdőjelezem, amit mondasz. Ez a piros kártya a te véleményed szerint a szubszidiaritáson túlmenő ügyeket is lefedni? Arányosság? Egy, egyebek? Igen, hát ez a tárgyalások témája lesz. Köszönöm szépen. Ria Oman következik. I do it in Dutch. I do it in Dutch again. Um, Hollandul fogok hozzászólni. Mindenek előtt a török kollégának mondanám, hogy sokáig foglalkoztam a Törökországról szóló jelentéssel. Egy ennyire polarizált országból érkezvén a választásokon való részvétel általában magasabb, mint az európai országokban, ahol rugalmasabb a demokrácia. Amikor demokráciáról beszélünk, küszöbökről is beszélni kell. Törökországban a parlamentbe való bejutási küszöb 10%, talán ezért is van, hogy így ilyen eredménnyel jártak a legutóbbi választások. A mai témánk az, hogy mit tehetünk a szubszidiaritással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy valóban nem a szubszidiaritás a probléma, egyetértek Richard Corbettel. A luxemburgi szakértőnek mondanám, hogy ön rendkívül negatívan fogalmazott amikor 90-ben a Maastrichti szerződés elindult, akkor a parlamentnek nem voltak hatáskörei. A hatásköreink bizonyos részét csak később kaptuk meg. Azt gondolom, hogy a dolgok ezen részét figyelembe kellett volna vennie. Elnök asszony, a szubszidiaritás egy olyan eszköz, amely segítségével a tagállamokban kialakult problémákat lehet jobban meghatározni. A tagállamok egy jogalkotás tartalmával nem értenek egyet, azért, mert a tagállamaikra vonatkozóan nem arányos egy jogalkotás. Tehát ezzel kapcsolatban kellene pontosabb megállapodásra jutni. Van még valami, amit a francia és a holland szakértő mondott, el tudnák mondani nekünk, hogy mi a helyzet azon nemzeti parlamentekkel, ahol az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők szorosan együttműködnek. Példa erre Hollandia. Az európai parlamenti képviselőket szakbizottságbe szakbizottsági ülésre hívják, ahol mindenki 5 percben elmondhatja a mondani valóját Hágában, majd pedig több lehetőség nincs arra, hogy elmondják a véleményeket. Tehát ezt a, ezzel a joggal egyáltalán nem élünk. Más országokban van, hogy létezik vegyes bizottság, ahol az európai ügyekkel foglalkoznak. És ö, ilyen rendszer létezik Franciaországban is, ahol sokkal szorosabb az együttműködés úgy gondolom, hogy meg kellene erősíteni ezt az együttműködést. Tehát a demokrácia nagyon erős alapja kell, hogy legyünk. Olaszország képviseletében adom meg a szót. Yes, thank you very much. Uh, Italy is one of the... Köszönöm szépen. Olaszország azon országok közé tartozik, uh, amelyek nagyon specifikusan végrehajtják a Nemzeti Parlament bevonását a kormány döntéseibe. A kormánynak minden tanácsülés előtt el kell jönni a parlamentbe, és a tanácsülés után pedig arról be kell számolnia. Ami a tájékoztatási folyamatot illeti, itt is kötelesek a kormány tagjai bevonni a parlamentet, és az alkotmányreform, amelyről most tárgyalunk utolsó körben. Holnap lesz az ezzel kapcsolatos ülésszak, holnap kezdődik a közülésben. Nos, most először az alkotmány lehetőséget fogadni arra, hogy a parlamentet bevonják az európai jogalkotás értékelésébe és vizsgálatába, és az európai politikák értékelésébe is bevonják a parlamentet. A kérdésem a következő. A parlamentünkben a tapasztalat az, hogy a viták és ahogyan a parlament a kormányhoz szól az európai tanácsüléseket megelőzően, valamint azon ülések, amelyeket a csúcs után tartunk, amikor a kormány beszámol azokról, nagyon gyakran általános témákról szólnak, kapcsolatokról, az adott ország és Európa között, és az általános európai politikákról szólnak ezek, és nincsen elég méreható elemzés leggyakrabban. A kormányok, vagy a kormány általában kicsit korábban megkap tájékoztatást adott kérdésekről, de maga a vita az nagyon ritkán koncentrál csak részletesen az adott kérdésekre. A kérdésem inkább egyfajta összehasonlító elemzés és javaslat ezzel kapcsolatban. Azt szeretném tudni, hogy a többi parlamentben is így működnek-e ezek a dolgok, vagy a parlament és az Európai Unió közötti kapcsolatokban vannak-e olyan esetek, ahol a vita a nagy, komolyabb európai tanácsülési kérdésekben részletes? Tehát kérdés, hogy formális vagy valóban tartalmi szerepet kap-e a Nemzeti Parlament az általános stratégiákkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e valóban eszközünk arra, hogy a parlamenti eljárásban ezt kihasználjuk, figyelembe véve, hogy nagyon gyakran ezen tanácsüléseket sürgősségi alapon hívják össze például, és gyakorlati nehézségekbe is ütközünk. Úgyhogy nagyon szívesen megismerném a helyzetet, vagy azt, hogy erre vonatkozóan vannak-e elemzések a szakértőknél. Elnök, köszönöm. Ramon Hauregi Spanyolországból. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek. Köszönöm az előadásokat. Azt gondolom, hogy ami a részvétellel kapcsolatos palettát és a szubszidiaritással kapcsolatos palettát illeti, annak minden részét lefették. Három kérdésem lenne. Először is. Most vegyük az Európai Tanácsülések előtti parlamenti vitát. Az Európai Tanácsülésen a viták egyre komolyabbak, egyre nagyobbak, tehát a kormány közi aspektus megerősödik a közösségi aspektushoz képest. Ezért is teszem fel a kérdésemet. Bizonyos parlamentekben nagyon szigorú álláspont, vagy egyértelmű álláspont alakul ki a kormányjal kapcsolatban, még a tanácsülés előtt. És azt gondolom, hogy ez a képviseleti demokráciával ellentétes. Nem tudom, de felteszem a kérdést. Sok parlament van-e, amely felhatalmazást ad a kormányának még a tanácsülés előtt? Tehát egy egyértelmű, szigorú felhatalmazást, még egyszer elmondanám a tanácsülés előtt. Mert ez engem rendkívüli módon zavar. Másodszorban nagyon sok érdekes statisztikát mutattak be az ülések számára vonatkozóan, de ami a tanácsülés utáni munkát illeti, nem beszélhetünk -e arról, hogy a nemzeti parlamentekben ezen vitákat nemzeti szintre viszik. Tehát ahelyett, hogy Európáról beszélnének, a nemzeti parlamentek lefordítják azt, ami európai szinten történik, nemzeti nyelvre egyfajta nemzeti vitát kovácsolnak belőle. Ez volt a második kérdésem. A harmadik kérdés. Mi a regionális parlamentek szerepe a decentralizált országokban? Vegyük Németországot. Németországnak nagyon komoly tapasztalata van a szubszidiaritás területén. Ott mi a helyzet? Mi a helyzet a tartományi kormányok részvételével. Hogyan tudjuk meghallgatni őket, hiszen ők hajtják végre az európai politikákat. Köszönöm szépen a szót. Neuhold professzornak célzom a kérdésemet. Több eljárásra utalt, mivel a parlamentnek a végrehajtó szervekkel szemben el kell járnia. Tudom, hogy különbözőek a kultúrák, ilyen szempontból Európában, de mások és mások az alkotmányok és A politikai, kulturális vagy az alkotmányos különbségek miatt vannak ezek a nehézségek. És nem kellene esetleg gyakrabban jó gyakorlatot cserélni egymás között, és jobban belelátni ebbe? Aztán Említett az ex információhoz való hozzáférést, ez nagyon fontos. Luxemburgban van egy úgynevezett protokoll a kormány és a külügyminisztérium között európai ügyekben, és az elnökséget követően most ezt értékelni fogjuk, mert úgy gondoljuk, hogy nem igazán e, eredményesen dolgozunk, és nagyon fontos, e, hogy meglegyen mindenkiben a reflex, hogy minden csúcsértekezet előtt e, a bizottságok napi rendjén legyen, és a miniszternek oda kell jönni, és utána is, előtte is, utána is. Ez nagyon fontos dolog. hát professzor említette, hogy ez fontos. Rosenberg professzor úr, Kiegészítette, amit én is mondtam, az európai kérdések mainstreamelése nagyon fontos. Ezt tapasztalom Brüsszelben is, mi csak egy kis elit vagyunk, a nemzeti parlamentekben, akik európai kérdésekkel foglalkoznak, és ezért folytattuk le ezt a vitát Luxemburgban, hogy ne legyen külön európai biztos, hanem maga a biztos is a külügyminisztérium része, minden témához hozzáfér, amit Euró, Brüsszelben témáz, tárgyalnak. Szerintem ez rendkívül fontos. De egyébként nagyon örülök, hogy említette a zöld kártyát, és azt mondta, hogy az alapszerződések módosítása nélkül ez kivitelezhető. Nem esett abba a csapdába, mint azok, akik ellenzik, hogy új jogalkotást szeretnénk javasolni. Egyáltalán nem erről van szó. Poirier professzor, van egy kérdésem önhöz. Kicsit negatívan nyilatkozott az úgynevezett parlamentelenedésről. Ez inkább demo- az elkötelezettség hiánya lenne szerintem. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Amikor emancipációról beszéltem, meg kell mondanom, hogy ma nem így volt, de gyakorlatilag amikor a parlamentek közi ülésen veszek részt itt Brüsszelben, azt tapasztalom, és nem akarok itt most külön újjal mutogatni egyes országokra, de sokan vannak, akik felolvassák a szövegeket, és az a benyomásom, hogy a külügyminisztériumban írták őket. Nem azért jövünk ide a parlamentbe. Emancipálódni szeretnénk minél jobban, és ez segítene a nemzeti parlamentek közötti jobb együttműködésben, mindazzal, ami itt Brüsszelben és Strasbourgban folyik. Köszönöm. Köszönöm, Duerte Márkes úr, parancsoljon. Dziękuję, Mr. President. Um, eu nesta intervenção. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én a portugál nemzetgyűlés nevében szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk a zöld kártyát. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy széleskörű vitára van szükség, de mindenek fölött, nagyon sokan elmondták már, politikai jellegű vitára, ami az embereket megérinti. Gyakorta az van ugyanis az európai javaslatokkal, hogy európai kérdésekben otthoni viták folynak. Nekem ez egy benyomásom. Portugália talán a legjobb példája ennek, és talán jó lenne, szakbizottsági szinten megvizsgálni az európai kezdeményezéseket, és ne csak arról tárgyaljunk, amely érdekli az állampolgárokat. Tehát, hogyha tényleg hozzá akarunk járulni az európai építkezéshez, új kezdeményezésekre van szükség. Nem csak azért, hogy Európa jobban szolgálja az állampolgárokat, hanem azért is, hogy az állampolgárok tényleg úgy érezzék, hogy az európai projekt részei. Minden, minden ilyen jellegű kezdeményezés tényleg fontos lenne, és az európai polgárokat ide közelítené. Úgyhogy minden olyan kezdeményezés, amely újra beindítaná a nemzeti parlamentekben az európai vitát, azt jelenteni számunkra, hogy új életet adunk Európának, és ér, érez, érezékelhetnénk ezt az európai projektet. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy nagyon élveztem az előadásokat, van miről gondolkodnunk. Írország támogatja a sárga kártya, és a zöld kártya javaslatot is, már Angelszál értek egyet. Nyilván a kritériumokat meg kell határoznunk, ami a szubszidioritást illeti, ami az ellenőrzést illeti. Mi már elfogadtunk négy évvel ezelőtt egy úgynevezett mainstream előrendszert, és az éves bizottsági programot is kellene, ez nagyon sokat segítene a helyzet értékelésében. Hallottunk statisztikai adatokat, a szakbizottságok részvételét, a plenáris részvételt illetően a csúcsok előtt. Mi rendszeresen beszámolót kapunk az európai mozgalomtól, akik saját statisztikai adatokat ö, ismertetnek velünk ezzel kapcsolatban, a részvételt illetően, a plenáris előtt, és mi aztán egy nyilvános ügyes keretén belül ezt értékeljük velük együtt. Nagyon pozitív kritika is elhangzik, de ez rendkívül hasznos alkalom számukra, hogy javítsunk szakbizottságként, parlamentként a munkánkon. Az egyik hozzászóló a nemzeti parlamentek költségvetési eljárási feladatát emlegette. A Nemzeti Reformprogram a nyilvánosságra hozott számok után is összeülünk, és az öt elnök jelentésében is elhangzik az, hogy az európai szemeszter után is javítani kell rajta. A kérdésem az előadókhoz a következő. Önök szerint az öt elnök jelentésének javaslatai elősegítenék a költségvetési folyamat mozdítását. Köszönöm. Bosszár, Lord Bosszár következik, parancsoljon. Nagyon köszönöm elnök asszony a szót. Először is azt szeretném elmondani, hogy én magam írtam a megjegyzéseimet, senki más nem írta helyettem. de a lenyűgöző eladásokból is jegyzeteltem. Az első a végrehajtó és az európai intézmények alapos ellenőrzése területe, ezt kellene legalábbis, vagy az eredményeket ellenőrizni, ez kéne, hogy a tesztje legyen ennek. Aztán a túl sok információ, ez lenyűgöző volt. Ez azt jelenti, meg kell tanulni, hogy hogy kezeljük ezeket, és hogy cseréljük ki őket, és hogy jutassuk el aztán a megfelelő személyekhez, hogy ők megvitassák ezt, és megfelelő döntéseket hozzanak. Itt megoldást kell találnunk. Aztán a nemzeti gyakorlatok sokszínűsége, ez kitűnt ezekből a diákból, és persze a források eltérő jellege az egyes nemzeti parlamentek vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy rugalmasnak kell lenni ezen megközelítések során. Aztán a szükségletek sokszínűsége. Ezzel is foglalkozni kell. Azért jöttünk ide, hogy a zöld kártyáról beszéljünk. Ez a kezdeményezés része a dolognak. Most vagy kevesebb szabályt hozunk, vagy tovább visszük a javaslatokat. Aztán az ellenőrzési javaslat. Nem akarom itt most ezt a fegyvert kizárni, de nagyon fontos dolog az auditálás tevékenység is. Szerintem kellett volna másokkal is egyeztetni többek között, hogy érdemes e, erre pénzt költeni, így kell ezt tennünk. Aztán Richard Corbett. Lehet, hogy az európai intézményeket megkérdőjelezi, de egész egyszerűen készek vagyunk megfogalmazni azt, hogy ez nem tetszik nekünk, és valamilyen szankciókat szeretnénk bevezetni, hogy aztán a továbbiakban ne így haladjon a dolog tovább. Rövid leszek. Egyértelmű, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek együtt kell működniük, és hogyha adott területeken valamilyen szabályozót akarnak ö, megfogalmazni, akkor alapelveket kell itt meghatározni, nem pedig a szuverénitás bizonyos intézmények vonatkozásában. Nem szabad elfelelkezni, hogy ennek van egy politikai háttere. A választóknak vannak szükségleteik, rendelkeznek információval, őket is lobbizzák, és kommunikálnak egymással, főleg a szociális médiák segítségével. Úgyhogy sokkal rugalmasabbaknak kell lennünk, és gyorsabbaknak, hogy reagálhassunk ezekre a szükségletekre. Végül azt mondanám, hogy két dolgot kell tennünk, tehát többet kell dolgoznunk, először is szakmai téren, hogy megvizsgáljuk, hogy mindezek a témák hogyan vihetők tovább a lehető legjobb módon. Nem feltétlenül csak egy megoldás létezhet itt a sok területen, amiket felsoroltam. Például az együttműködés általános témájában egy terület esetleg érdemes lenne a további tovább gondolása. Az Európai Parlament speciális ö, szakbizottságaiban, nemzetközi, nemzeti parlamentek segítségével, mert én amikor az alsóházban voltam, meglepő módon az amerikai kongresszussal dolgoztunk ö, együtt ö, egy ö, konkrét területen. És hivatalosan közös jelentés született. Végül ezen túl politikai téren kell elgondolkodnunk azon, hogy hogy tudunk közös európai és nemzeti európai parlamenteri teret megfogalmazni, ahol együtt tudunk dolgozni. Ebben benne van az utazás, a találkozás, a legitimitás, a hozzászólás, a legitimitás alapján. Hogy mindenki számára kényelmes, természetes legyen, hogy megszokjuk azt, hogy együtt dolgozunk, és hogyha ez így lesz, talán Európa számára is jobb eredményeket tudunk felmutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is tennék két megjegyzést, és két kérdésem is lenne a szakértőkhöz. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy az európai intézmények között van egy olyan intézmény, amelyik ennek a függetlenségére nagyon sokat adunk, ez az Európai Központi Bank. Ezen intézmény demokratikus legitimációjáról van szó, főleg most, amikor nem csak a valuta politikával van megbízva, hanem a bank unió keretén belül felelős a bank ágazat felülvizsgálatáért is, a felülvizsgálati folyamatokért és a harmadik pillér bank uniós feladatokért. Az Európai Parlamentben, amikor a központi bank feladatainak, illetekességeinek kibővítéséről van szó. Nagyon sokat gondolkodunk a demokratikus legitimációról, ezen az Európai Központi Bank új feladatairól, legitimációjáról. Arra jutottunk, hogy az Memorandum of Understanding eh, aláírása a bankunióval kapcsolatban fontos dolog, rendszeresen meghallgatásokat tartunk, amikor is ellenőrizzük ezen intézmények működését. Tehát létezik ez a kihívás, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt egyrészt az európai polgárok számára biztosítandó közjó között, ami az intézmények függetlenségéből adódik, másrészt pedig megadni az felülvizsgálati feladatok végzéhez szükséges illetékességeket. Van-e valami elképzelésük ezzel kapcsolatban, hogy ezt a demokratikus legitimációt hogyan lehetne biztosítani? A második kérdésem azzal kapcsolatos, és ezt önök is megtették, gyakran azokat az egyezményeket, amelyek az európai stabilitási mechanizmushoz vezettek, vagy az úgynevezett pénzügyi kompakt, fiscal compacthez, vagy a szanálási alaphoz. Ezeket kormányközi eszközöknek tekintjük, kormányközi eszközöknek tekintjük, de a kormányközi módszer ez még mindig a szerződési keretben van, ebben létezik. A kérdésem tehát, hogy jogos-e, indokolt-e, hogy ezen egyértelműen kormányközi e, esetekben, illetve a szerződésen kívüli eszközök esetében indokolt-e a parlamentektől, az Európai Parlamenttől, parlamenteknek, vagy a nemzetközi parlamenteknek ugyan, olyan szintű parlamenti ellenőrzést követelni. Vagy úgy látjuk-e, hogy a jogainkat megnyírbálják akkor, amikor a tagországok megkerülik ezt, és egy nemzetközi egyezményt nélkülünk írnak alá. Más nem szeretne hozzászólni, ha jól látom. Hogyha más nem akar kérdezni, akkor megadjuk a szót a szakértőknek. Nagyon sok időnk van. Úgyhogy nyugodtan válaszoljanak a kérdésekre, tessék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, kérdéseket. Nagyon érdekes számunkra, tudományos munkatársak számára követni ezt a vitát. Nagyra értékelem a párbeszédet, ugyanis az egyetemi világ és a politikai ö, döntéshozók messze vannak egymástól, és ez kár, hogy így van. Ami a részvételi szintet illeti parlamenti, európai parlamenti választásokon. Ez mindannyi, ennek mindannyian tudatában vagyunk, ezt nem lehet elfelejteni, és maga ez az épület és az Európai Bizottság is gyakran emlegeti a parlamenti választásokon való részvétel kérdését. Mindig azt mondják, most, és azt mondták, hogy nagyon más a helyzet, de látjuk azt is, <clears throat> hogy tagállamok között elég nagy különbségek vannak. Egyes országokban nagyon-nagyon alacsony volt a részvétel. Az egyik magyarázata ennek tudományos megközelítésben mind az jogászok, mind a politológusok a politikai vita hiányáról beszélnek. Az ügyek politikai politizálásának hiányáról. Az Európai Parlamentben is érvényes ez, igaz ez? Nem tudom, hogy ez indokolt vagy nem, de ez az egyik olyan téma, amely gyakori téma nálunk. És ma ugye beszéltünk a szubszidiaritás ellenőrzéséről, és sokan szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, mert annyira technikai és annyira korlátozottak ezek a kérdések. Richard Corbett hozzászólása nagyon tetszett nekem. A a tartalom a fontos. Nagyon fontos, hogy a politikát újra visszacsempészszük a napirendre. Hogyha megnézzük, hogy a nemzeti parlamentek miben tudnak mobilizálni, azt látjuk, hogy ezek a kérdések nagyon hangsúlyos témák, mint az Európai Ügyészi Hivatal például. tehát van mobilizáció politikai kérdésekben. Emellett, amit már mondtam, ez a, ezen intézkedések eh, politikai spirálja is nagyon fontos. Ezek a, nagyon sok olyan téma van, ami apolitikusnak tűnik, és nagyon technikainak tűnik. Minden esetre a politikát valahogy vissza kell csempészni. Aztán, hogyha rátérünk arra a témára, hogy a szubszidiaritás ritkán valódi probléma, de kellene, hogy legyen egy piroskártyás mechanizmus. Hogyha ezt összehasonlítjuk magával az Európai Parlamenttel és az együttdöntési e, eljárással Maastricht alatt, az Európai Parlamentnek technikailag van vétójoga, de alig-alig használta ezt. Gyakran e, használja a módosítás jogát. Nagyon konstruktív szereplő ebben, ezen a területen, de mondhatná azt, hogy a, meghúzza a vészféket bizonyos témákban. Ez hatással lehetne a tárgyalásokra, és arra, hogy hogyan a, nem, hogy a nemzeti parlamentek működésének mi a percepciója. Hogyha valaki vonaton ül, nagyon ritkán húzza meg a vészféket. Erre mind, erről mindenképpen érdemes beszélni, de ennek lehet negatív, eh, szimbolikus eh, jelentősége. Mert minden esetre ez egy negatív eszköz, nem pedig pozitív, mint például a konstruktív eh, módosítás alkotás. Aztán az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti öm, eszmecsere nagyon fontos. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament részt vehetne a Nemzeti Parlamenti Szakbizottsági Üléseken. Nincsen adatom a 28 tagállamra, de azt hiszem, hogy erre is koncentrálhatnának az egyetemi kutatók. De látjuk, hogy nem ugyanaz a helyzet minden európai nem, tagállamban. Egyes parlamenteknek nagyon korlátozott hozzászólási idő van például. Ezen még lehetne tehát dolgozni, és ez is válhatna közös gyakorlattá egyes elvek alapján. Aztán kérdés, hogy mik ennek az előnyei. A mediatizáció, a nemzeti média is arra koncentrál gyakran, hogy mi történik a nemzeti parlamentekben. Aztán köszönöm szépen, hogy tájékoztattak az olasz ügyről, és rávilágítottak arra is, hogy gyakran általános vitákra kerül sor. Látunk specializáltabb vitákat egyes országokban, de mint például Svédországban, Dániában, de de nem ez az átlag. Aztán, amikor az információ túl tengésére térünk ki, Hát ez nagyon érdekes. Amikor az osztrák parlamentről készítettem egy tanulmányt, még jóval Lisszabon előtt, az egyik kommentár az volt, hogy olyan sok információt kapunk, hogy belefulladunk. Nem tudunk, nem kapunk levegőt ettől a sok információtól. Az információ kiválasztása tehát nagyon fontos. Különböző e, e, módok vannak arra, hogy a nemzeti parlamentek hogyan tudnak hogyan tudják kezelni ezt az információ túltengőst, túltengést. Meg kell tehát nézni, hogy milyen javaslatok érkeznek a bizottságtól, aztán meg kell nézni azt, hogy, hogy jogi szempontból bizony lehetnek szubszidiaritási aggodalmak. Aztán a kérdés az Európai Központi Bankkal kapcsolatban, ez is egy kulcsfontosságú kérdés. Egyrészt az, hogy a döntések az ártajtók mögött születnek, technikai szakértelem miatt, hatékonyság miatt, amiatt mert meg kell hozni ezeket a döntéseket, tehát a nyomás nagyon nagy a döntéshozókon, de a másik oldalon pedig ott van az elszámoltathatóság. Ez kulcsfontosságú téma, az Európai Unió alakítása, itt is nagyon fontos az, hogy a meghallgatásokat megtartsák, hogy megmutassák, hogy valóban mi történik, hogy hogyan lehetne a média lefedettséget erősíteni, és a megerősített együttműködést megvalósítani. Egyes döntések megszületése ugye zárt ajtókhoz kötődik, és ennek megvannak az okai. E, Ezekben nagyon fontos szerepet játszanak a nemzeti parlamentek az, elszámoltatható, az elszámoltatásban. Ordre rapidement par rapport à la personne de Turquie qui a... Nos, ami a török képviselő kérdését illeti a választásokban való részvételi arányra. Én pozitívabban fogalmaznék, különösen azért, mert hogyha megnézzük az európai választásokon való részvételi arány csökkenését, ennek nagymértékben az Európai Unió bővülése az oka, hiszen Kelet-Európában, Európa keleti részén sokok miatt hagyományosan alacsonyabb a részvételi arány. Tehát, hogyha az új tagállamokat kivesszük, akkor 35 év alatt 10 pontos a, csökkentés, a csökkenés, a részvételi arány csökkenése, ami körülbelül annyi, mint az egyéb, tehát nemzeti választásokon való részvételi arány csökkenése adott országban. Tehát nem azt mondom, hogy örülhetünk annak, hogy ennyire alacsony ez a részvételi arány, de nem csak az Európai Parlamentre vonatkozik. Ami a nemzeti választásokat illeti, több nemzeti választáson látható, hogy európaivá válik. Végre Európáról is beszélünk a nemzeti választások során. Hollandia, Szlovákia, Franciaország 2012-ben, Olaszország. Valóban ezek nemzeti választások, de a televíziós vitaműsorokban európai kérdésekről is beszélnek, tehát így európai szintre emelik a vitát. Románia. A román képviselő azt mondta, hogy mi ö, gonoszan bántunk Romániával. Nos, nem. 2012-ig dolgoztuk fel az adatokat. Általában véve azt gondolom, hogy oda, figy- oda kell figyelni arra, hogy a nemzeti parlamentekben, európai ügyekben fontos, hogy a nemzeti politikai elit képviselőit vonjuk be az európai vitába, hogy így magukével tegyék az európai kérdéseket, és a médiában is beszéljenek azokról. Tehát minnyájunknak fel kell tennünk a kérdést az adott tagállamunkkal kapcsolatban, hogy ez így van-e. Tehát a, az eljárásokon, a statisztikánkon túlmenően Franciaországban, Romániában, Bulgáriában a politikusok valóban foglalkoznak-e az európai kérdésekkel, és lépnek -e ezzel kapcsolatban. Mindenki ismeri a választ, és egyértelmű, hogy sajnos ez nem mindig van így. Ami Richard Colbert kérdését illeti. Látom, hogy sajnos már elhagyta a termet. Egy olyan pontot képviselt, amit biztos még fogunk hallani, szerintem cinikus kicsit, hogy a vetkádot, a piros lapot megengedhetjük magunknak, mert a küszöböt csak ritkán fogják elérni, hiszen a sárga lappal is ez volt a helyzet. Tehát akkor vezessük be a piros lapot, nem túlságosan veszélyes ez. Ezt hallhatjuk így is, lehet, hogy ez egyfajta diplomatikus megoldás arra, hogy Cameronnak valamit felajánljunk a vitában. Én, ami a látszat stratégiát illeti, amiről beszéltem, hogy a nemzeti parlamenteknek úgy teszünk, mintha hatásköröket adnánk, de valójában nem ezt tesszük. Ez erre lenne példa. Ami a holland kérdést illeti arról, hogy a nemzeti képviselők, egy adott tagállam nemzeti képviselői és adott tagállam európai parlamenti képviselői között mi a kapcsolat, hogy milyen eltérések vannak. Nos, a németeknél ez nagyon jól működik, két okból azt hiszem. Egyrészt, mert érdekük, hiszen nagyon sokan vannak az Európai Parlamentben. A német EP képviselőknek érdeke, hogy koordinálják a stratégiájukat, mert így nagyobb ráhatásuk lehet. És azért is, mert Németországban a politikai pártok elég erősek, struktúráltak, és ezért ezen sokszintű stratégiát így valóban végre tudják hajtani. Sok országban a politikai pártoknak nincsen olyan nagy hatalmuk, erejük, például Franciaországban sem, és ott nehezebb a helyzet. Franciaországban, ahonnan én származom, a nemzeti közgyűlésben, 577-ből összesen két Front Nacionális képviselő van, tehát kevesebb, mint fél százalék. És éppen ezért itt olyan problémákról beszélünk, amit nagyon nehéz megoldani. Az olasz képviselő, Mattioti, hogyha jól jegyeztem fel a nevét, ami az ő kérdését illeti, a politikailag korrekt megfogalmazás, miszerint lack of deep analysis lenne a nemzeti parlamenti képviselőknél. Nos, erre két választ adnék. Egyrészt ez nem mindig van így. A nemzeti parlamentek között van olyan, amelynek a szakbizottsági ülét például, ülését például a televízióban is nyomon lehet követni. Például Dániában a Folkeking péntekenként részletesen veszi, átveszi az adott kérdéseket. Második kérdés. Ami ezen részletes elemzés hiányát illeti, amit ön kritizál, én erre azt mondanám, hogy a nemzeti parlamentek részvételé technikai szempontból a pontos ismeretek szempontjából nagyobb megerősítettük, de általános vitára is szükség van. Hogyha megnézzük például a bankunió kérdését, a nemzeti parlamenti képviselőknek részletesen kell beszélni arról, hogy milyen bankmérettől kellene azt gondolni, hogy vonatkozzon rájuk a szabályozás. Lehet, nem tudom. Én pont azt mondom, hogy fontos, hogy legyen általános vita arról, hogy milyen Európát akarunk építeni, ki vezesse, irányítsa Európát. Ami a spanyol kérdést illeti, három kérdést tett fel. Az egyik a felhatalmazásra vonatkozott. Jogilag csak két ország van Európában, amelyek a minisztereiknek felhatalmazást adhatnak, és a miniszternek ehhez tartani kell magát, Dánia és Ausztria. Ausztria ezzel nagyon ritkán él. Németország pár évvel ezelőtt változtatott a rendszerén, és beszél ilyen felhatalmazásokról, de azt is mondja, hogy a miniszternek el lehet ettől térni. Tehát a nagyon egyértelmű felhatalmazás nagyon ritka, legalábbis csak a jogalkatási tevékenységre vonatkozik, nem pedig az Európai Tanácsülésre. Tehát a miniszterekre nem vonatkozik a felhatalmazás, mert nem jogalkotói tevékenységet végeznek az Európai Tanácssal kapcsolatban eddig, mint már mondtam, soha nem volt, hogy ö, ö, egy döntést blokkolta volna a Nemzeti Parlament véleménye. Például a finn miniszter sem blokkolta a görög segítségnyújtást. Elhangzott, hogy a nemzeti parlamentek csak belpolitikai szinten közelítik meg a kérdéseket lehet, hogy rosszul foglalom össze az ön kérdését, de azt gondolom, hogy ez a nemzeti parlamenteknek ez a szerepe, és hát az Európai Parlamentnek is az az érdeke, hogy legyen egy olyan fórum, ahol másként is meg lehet közelíteni a kérdést. Ami a regionális parlamentek szerepét illeti, ez volt az utolsó kérdése, igen. Ami a korai figyelmeztető rendszert illeti, több országban, nem csak a szövetségi országokban, Spanyolországban, Olaszországban is, a parlamentek komoly szerepet játszanak a szubszidiaritás ellenőrzésében. Nagyon lelkesen kezdték el ezt a munkát bizonyos országokban, azért is, mert végre az Európai Alapszerződés külön szerepet szentel nekik, de ezen részvételnek persze megvannak a korlátai a szubszidiaritási értelmezésen belül. Ami az elnökségben ülő úr megjegyzését illeti, hogy nagyobb eszmecserére lenne szükség a nemzeti parlamentek között gyakorlati szempontból. Ezt a kozáknál nagyon jól megteszik, és ez szerintem jól működik Európában, sőt, sajnálatosnak tartom, hogy a kozák szinte csak erre szolgál, és az alapvető vitákkal nem foglalkozik eleget. Politikai korrektül elmondta, hogy a nemzeti parlamentek néha a kormány álláspontját követik. Nos, a gazdasági válság érdekében sok kormány cenzúrákat vezetett be, vagy előre cenzúrázta a parlamentet. Tehát, hogyha vannak konkrét európai gazdasági kérdések, akkor a nemzeti parlamentek nemet is mondanak a kormányoknak adott esetben. Ami az ír kérdést illeti, az öt elnök jelentésével kapcsolatban. Nem ismerem eléggé az ügyet ahhoz, hogy erre reagáljak. Ami a fiskál kompaktot és a költségvetési kérdéseket illeti, kevésbé vagyok pessimista, mint ahogy mondjuk Filipp Arié kollégám fogalmazott volna. Sok országban az új eszközök, a fiskál kompakt jó lehetőség arra, hogy olyan eszközöket dolgozzanak ki, amelyekbe be lehet vonni, amelyekkel be lehet vonni a nemzeti parlamenteket ebbe a munkába például a több éves költségvetési perspektíva tervezés. Nincsen túl nagy hatásköre a nemzeti parlamenteknek, de mégiscsak lehetőséget ad számukra arra, hogy elmondják a véleményüket, hogy európai kérdésekről beszéljenek az európai szemeszter kapcsán. Végül, ami az elnökasszony, Hübner asszony utolsó kérdését illeti ami az Európai Központi Bank ellenőrzését illeti. Természetesen ez problémás, hiszen független szervet akarunk. Ez maga a lételeme az EKB-nak, és közben a demokratikus kontrollra is szükség van. Én megismételném, hogy mennyire meglepett és megdöbbentett európai polgárként, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek mennyire nehéz egyetérteni ezen kérdésekben. A Fiskál Compact 13-as cikkének az a célja, hogy egy fórum évente kétszer-háromszor üljön össze a nemzeti képviselőkkel és európai képviselőkkel, és rávilágítsanak ezen kérdésekre. Most ez egyfajta obszkűr, tehát átláthatatlan és technikai bizottsággá alakul át, én ezt sajnálatosnak tartom. Ami a záró észrevételt illeti, miszerint az Európai Unió egyre kevésbé működik közösségi szinten, egyre több a nemzetközi megállapodás az EU-s kereteken kívül azt gondolom, hogy ez inkább az Európai Parlament számára problémás, nem a nemzeti parlamentek számára. Rájuk kevésbé vonatkozik a jogalkotási eljárás követése. De én bízom a nemzeti parlamentekben, megtalálják a fellépés módját. Az Európai Parlament 25 éves történelme azt mutatja, hogy mindig is felvállalta a felelősségeit, még mielőtt megadták volna neki az adott hatáskört vagy felelősséget. Gondolok itt az együtt döntéshozatalra. Úgyhogy azt gondolom, hogy az euróövezettel kapcsolatban is megoldást fognak találni. Ami a választásokat illeti, nem akarom megismételni azt, amit az egyik kollega mondott, de azt tudni kell, hogy az európai választásoktól való tartózkodást nagyobb perspektívába kell helyezni a demokratikus rendszerek átalakulásába az Európai Unióban. Ez a nemzeti választásokra is vonatkozik, ez másfajta politikai részvétel modalitásait indikálja. Aztán 30 éve létezik 5 évenként egy tanulmány minden európai demokráciában, és az Európa Tanács is azt jelzi, hogy az részvétel, az információ a politikához való hozzáállás szempontjából átalakulást tapasztalható. Az európai választások csak egy részét képezik az európai demokrácia átalakulásának. Második dolog, szubszidiaritás. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Úgy gondolom, hogy pontosan a kérdés nem föltétlen arról szól, hogy a a szubszidiaritás ellenőrzésének javítását megcélozó elemekre koncentráljunk, hanem az európai politika tartalmára. Talán túl gyorsan beszéltem, de úgy gondolom, és ez az utolsó kérdés, ahelyett, hogy inkább a módszerekre, eszközökre koncentrálnánk a szubszidiaritás ellenőrzése terén, a nemzeti és európai parlamentek inkább a tartalomra és a lényegre kell, hogy koncentráljanak, ami a gazdasági és monetáris kérdéseket életik az Európai Unióban. Itt kellene foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, nem csak a szubszidialitás javítására koncentrálni. Mert, és még egyszer mondom, a nemzeti parlamenteknek nem az az elképzelésük a szubszidialitás ellenőrzésének javításáról, Persze vannak olyanok, amelyek az Európai Unió működése keretében képzelik ezt el. Azonban vannak más célkitűzések is. Az Európai Unió blokkolása például. Vagy legalábbis az alapvető döntések bizonyos mértékű megakadályozás. Emancipáció, parlamenti jelleg elvesztése. Ez a déparlementarizáció, a hivatalos terminológia. A meglepő dolog az, hogy a nemzeti parlamentek mint néha az Európai Parlament is rendelkeznek eszközökkel, de nem nyúlnak hozzájuk. Vagy nagyon nehezen. Ez elég fura egyébként. Vannak eszközök, de nem használják őket. Tehát az emancipációs fogalom kapcsán csatlakoznék önhöz, de vannak más kritériumok is, amelyek alapján ezt a hatást tapasztaljuk. Az elnökök jelentésében található ajánlások. Ez benne van az előadásomban, de nem tértem ki rá részletesen. Ez érdekes lehet a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament számára több fejezet is található a nemzeti parlamentekről és az európai parlamentekről a gazdaság és monetáris uniós témában e, ebben a kiadványban. De egyszerű dolgok is, és itt visszatérnék a gazdasági irányításra. A javaslat a következő. Legyen konzultatív európai költségvetési szak, vagy szakbizottság, ezt koordinálná a nemzeti tevékenységet ezen a területen. Miért lenne ez jó? Miért jó ez az ajánlás értelmében? Ha végigviszik, ez hivatalosan nem kapcsolódik az Európai Parlamenthez. Ebben a jövőbeli elnöki javaslatban eh, miért nem kapcsolódik az Európai Parlamenthez ez a szakbizottság? a nemzeti költségvetési bizottságok miért nem kapcsolódnak hivatalosan a nemzeti parlamentekhez? Mert itt egyik alapfunkció található a parlamentnek, hogy rendelkezésükre áll a szakmai ismeret annak érdekében, hogy a költségvetési perspektívákat jobban értékelhessék európai vagy nemzeti szinten. Ezt a kapcsolatot lehetne megtalálni az elnökök ajánlásai között. Nyilván itt jutunk el ahhoz a kérdéshez, amely a bankunió, az egymástól való függés és a kapcsolatok területére visz minket. Ezt is említette egy brit képviselő. Miért nem lehet hivatalosabbá tenni az együttműködési megállapodásokat olyan tartalommal, hogy közvetlen a kapcsolat a parlament, az Európai Parlament, a Központi Bank, a Nemzeti Parlamentek, illetve nemzeti megfelelőik között. Amikor azt mondom, hogy hivatalos megállapodások, itt nem csak az auditálás, az együttműködés terére gondoltam, hanem például, hogy egyes területekre koncentráljanak, mondjuk öt éves terv keretén belül, vagy négy éves terv keretén belül, vagy három vagy bizonyos döntések vonatkozásában. Ez volna egy hatékony megoldás, de ugyanakkor tiszteletbe tartva a kérdéses intézmény függetlenségét. A célja ennek a hivatalosításnak pontosan az lenne, hogy összekapcsoljuk, de ugyanakkor kölcsönösen tiszteletbe tartjuk egymást. Egyébként ezek olyan dolgok, amelyek megtalálhatók az OECD jelentésében is. Nem volt időm ezt a diát megmutatni, de az OECD az ilyen jellegű megállapodásokat hangsúlyozza ki a parlamentek, a központi bank, a számvevőszék között, Hát van itt ö, egy csomó minden. Ez 2014-es jelentés az OECD-nek. Nagyon sok érdekességet tartalmaz, például, hogy a kozákkal együtt minden lehetne létrehozni egy olyan eszközt, amely állandóan rendelkezésre állna bizonyos ö, Európai Uniós szakpolitikák terén. Lenne egy iroda, amely információt is szolgáltatna, de nem csak ezt hanem szakértést biztosítanak például a nemzeti parlamenteknek és a parlamentnek. Az OECD 2014-es jelentésében ez áll. Aztán, ami a kormányközi módszert és a közösségi módszert illeti. Azt hiszem értem, hogy rendkívül sürgős döntést hozni, amikor gazdasági és pénzügyi válság tombol az eurozónában, de pontosan ez a gond, hogy túlságosan belementünk az utolsó paktumban a kormányközi megoldásba. A parlament viszont nem tud ezekhez megfelelően kapcsolódni. De ugyanakkor a nemzeti parlamentek nem tudtak, vagy nem lehetett részt venniük ebben. Az Európai Parlament is vesztett, mert a kormányközi módszert használták, a nemzeti parlamentek pedig nem tudták, vagy nagy nehézségek árán visszaszerezni a, azokat a területeket, amelyekre szükségük volt a kormányintézkedések vonatkozásában. Nem én mondom ezt, hanem a 2014-es jelentés. Hogy kollégámra utaljak, és lezárjam a képpel, amit a kollégám is említett, félig üres, félig teli a pohár. Vannak eszközök, amelyeket nem használnak, a különböző intézmények EU-s szinten ezeket rendelkezésre bocsátották, illetve nemzeti, szintek, nemzeti intézmények szintén is, és bizonyos közpolitikák Európai Uniós szinten, főleg gazdasági szempontból Itt most nem a demokrácia deficitjéről beszélek, hanem a parlamenti képviselet deficitjéről. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Úgy látom, hogy Becsa asszony szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A francia hozzászólásra szeretnék utalni. Én, és én amikor Romániára utaltam, nem azt mondtam, ahogy ön ezt értette, lehet, hogy a tolmácsolás nem volt jó, hanem eh, csak annyit mondtam, hogy 2015. november 19-es eh, állapotot eh, kellene figyelembe venni, nem a 2012-est, ahogy mondta, 2012-ből származnak az adataik. Úgy nem tisztességes az én szakbizottságomat kritizálni, amikor az én bizottságom az egyik legaktívabb és nagyon gyakran ösztönöztem az aktív részvételt. Minden hónapban fontos kérdéseket vitatunk meg. Hogyha ön előre megmondja, hogy 2012-ben, 2012-es adatokra utal, akkor én nem is szóltam volna hozzá, de azt gondoltam, hogy 2015-ös adatokra utal. Talán a jövőben jobb lenne aktuálisabb adatokat használni, főleg akkor, hogyha önök arról panaszkodnak, hogy nekünk két évig tart döntést hozni. Na hát most meg a három évvel ezelőtti adataik alapján vitatkozunk. Köszönöm. I It's, it's, it's interesting to discuss. Érdekes ez a vita. A, a politikusok és az egyetemi kutatók között de azért tiszteletben kellene tartani a különböző típusú kultúrákat. Nekünk az egyetemi világban a 2012-ben 2012-es adatok alapján dolgozni, ez azt jelenti, hogy ezt gyorsan dolgoztunk. Én tudom, hogy a politikai, politikában aktuálisabb adatokra van szükség, hát ez a kultúrák differenciája. Köszönöm szépen. Mielőtt lezárom el, már szeretnél -e hozzászólni? Biztos, hogy fontos ülésről jöttél, de és biztos van valami, amit szeretném megosztani velünk. Köszönöm szépen. Koszovó miniszterelnöke járt nálam, aki ma Brüsszelben járt. Nem egyszerű a feladat, ugye mind a migrációs kihívások, mind pedig a bővítés kapcsán. Nagyon hálás vagyok a nemzeti parlamenti kollégák és a szakértőktől ugyanis nagyon sok gondolatot, ötletet kaptam. Mercedes és én magam is javaslatokat fogunk megfogalmazni ezek alapján, és azt gondolom, hogy ezek az ötletek, gondolatok nagyon ösztönzőek és ennek köszönhetően nem csak munkadokumentumot, hanem jelentéstervezetet fogunk készíteni, amelyben figyelembe vesszük ezeket a javaslatokat. Pontosan ez volt ennek az ülésnek a lényege, ha jól értettem, amikor arról beszélünk, hogy a Lisszaboni szerződést jobban ki kell használni, ez azt jelenti, hogy a nemzeti parlamenteknek fontos, hogy legyen véleményük erről, és meg kell tudnunk, hogy a nemzeti parlamentek többségében mi a vélemény, mi a többségi vélemény. Hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor egy műjelentést készítünk csak. De szerencsére most is sok javaslatot hallottunk ma. Mindenkit szeretnék arra megkérni, hogy ha elkészül az ülés után a jelentéstervezet, elnök azt mondja, hogyha egyetért, akkor ezt a nemzeti parlamenteknek és a szakértőknek is el kellene küldenünk, hogy módosításokat, gondolatokat fogalmazzanak meg ezzel kapcsolatban, mielőtt ezt véglegesítjük. Néhány héten belül várjuk a javaslataikat, és akkor talán ezzel egy közös ügyé tehetjük ezt. Köszönöm szépen, köszönöm el már. A titkárság jegyzetelt, és ráadásul közvetítettük ezt az ülést is. A 9-es és a 10-es pontot már gyakran felvetették a kollégák, a jelentés 9-es és 10-es pontját az ülés lezárásaként szeretnénk még egyszer köszönte, köszönetet mondani a professzoroknak, szakértőknek, nagyra értékeljük a munkájukat. Ez nagyon hang, fontos volt, hasznos volt, hogy önök itt voltak és részt vettek a nemzeti parlamenti kollégákkal folytatott vitán. Azt is szeretném elmondani, hogy ezen formális formátumban jövő évben találkozunk az parlament közi párbeszéd keretében. Aztán az AFKOSZ szakbizottság jövőre két-három tagállami látogatást tesz. Hogyha szeretnének a parlamentjükkel vagy szakbizottságukkal egy együttes ülést szervezni velünk, annak nagyon örülnénk. Azt is szeretném elmondani, hogy amit El már javasolt, és általánosságban is azt gondolom, hogyha vannak fontos témák, amelyeket meg kell vitatni a meghallgatások, szakbizottsági ülések során, erről tájékoztatni fogjuk Önöket. Mindig szívesen látjuk Önöket itt Brüsszelben, akár informálisabb keretek között is. Ezzel zárnám, köszönöm még egyszer, és reméljük, hogy hogy ez csak a kezdete a hosszú távú együttműködésünknek ilyen rendkívül fontos témákban. Polgárok számára ez nagyon fontos, a demokratikus legitimáció erősítéséről van szó. Azt is remélem, hogy az együttműködés a közös munka nagyon nagy hozzáadott értéket képvisel, és reméljük, hogy a jövőben ezt ki fogjuk tudni használni. Köszönöm szépen, nem tudom mi ez a zaj. Talán azt akarják ezzel tudomásunkra hozni, hogy le kell zárni az ülést. Köszönöm szépen.